rendelkezésre van-e megjegyzés. Amennyiben nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Van egy bejelentésem is. A szocialista a frakció a különböző szakbizottság és delegált